Kollégák, szerintem itt az ideje, hogy hozzálássunk már 10 perc elmúlt 3 és 3 órától kezdődik az ülésünk, ugyebár elméletileg. Kezdjük talán a... Of the 14th of November. Rendet elfogadatnak tekintetjük nap, a november 11-e ülés jegyzőkönyvének elfogadása, ha nincs senkinek elvetése, akkor ezt is elfogadottnak tekinthetjük. Rendben. Jó, senkinek sincs hozzáfűzni valója egyikhez sem, sem a napirend tervezethez, sem az előző ülés jegyzőkönyvéhez. Akkor további sugorhatunk az első érdemi napirendi pontra. A hármas számot viseli Lichtenberger asszony a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról szól ez a jelentés, módosítások megvitatása, Eva a szó. Köszönöm. Csak röviden, tényleg. Not yet here. A kollégák nincsenek még itt. Köszönöm mindenkinek, aki módosító indítványokat nyújtott be. Hát nem az alacsony részvételre utalt, hanem csak a módosított benyújtók hiányzására. A módosító indítványok többségével egyet tudok érteni, kivéve azokat, amelyek tehát amelyek az amennyiben szükséges kitételt tartalmazzák, ezt nem kell megelőlegezni, majd a tanácsok folytatott tárgyalások során eh, engedjünk ebből. Tehát ezeket negatívan jelöltem. A Szeszeld a módosítóval kapcsolatban pedig, ami azzal az időszakkal foglalkozik, amely alatt a delegált aktusok, tehát fel, meghatalmazáson alapuló jogi aktusok eh, megengedhetőek, a ez egy eh, határozatlan végű időszak lett volna. A Sassada módosító pedig 5 évet szabna meg. Nos, ezt én támogatom, miközben a szavazat, szavazólistán mínusz szerepel, tehát ez egy apró kis hiba. Alapvetően ez nem egy kifejezetten problémás dosszé, szerintem a kollégák többsége egyetért ezzel tartalmi vitát már folytattunk, nem hiszem, hogy ezt újra kellene nyitnunk, ezt a vitát, nincs is igazán miről beszélni. Ha valaki még szeretne valamit mivel kiegészíteni, akkor ezt megteheti, de a módosító indítványokkal kapcsolatban első körben ennyit szerettem volna mondani. Egyetlen egy árnyék előadónk van. Mászta hát- Igen, Nyilván a Lisszaboni szerződéshez igazítani kell a szöveget, és Éva pont ezt vizsgálta meg, de mi egyetértünk, mert számunkra ez nagyon fontos, de ahol a frakcióm nem ért egyet, az a delegált jogi aktusoknak a korlátozott alkalmazási terület. Ezt, ezt nem tudjuk elfogadni a közlekedés területén, egyébként teljes mértékben egyetértünk. Hát jó, azt hiszem, hogy a parlament hozzájárulhat ahhoz, hogy jobb legyen az a jelentés. Köszönöm. Al-Kadrawi. Köszönjük Al-Kadrawi. Yeah, dear chairman, I know, I know. Igen, igen, a Lichtenberg jelentést tudom, elnök úr. Nos, köszönetet szeretnék mondani kívánok! Eh, ze voorstelt om ook passagiersstatistieken en dergelijke mee op te nemen, dus wij zullen dat ondersteunen. Um, dus globaal genomen, in essentie uh, steunen we uw positie. Er zijn... Összességében egyetértünk Eva álláspontjával. Vannak, amikvel százszázalékosan nem értünk egyet, de alapvetően többé-kevésbé egy álláspont vagyunk, nem is kell ehhez több szót fűznünk. Köszönjük, Szaid! Jó, akkor elmondom még egyszer, hogy holnap szavazzunk erről a jelentésről, és hogyha a szavazó lista nem módosul, akkor majd az elején bejelentem, hogy az Asada módosítóval kapcsolatban rosszul jelöltük ezt a szavazólistán. Köszönöm szépen! Jön a Kramer jelentés a közlekedési statisztikákkal kapcsolatban, a vasúti közlekedés statisztikájával kapcsolatban. Nem tudom, hogy egyáltalán jön-e, Krámer úr. Igen, persze. Yeah, Eva, where you go? No, yes, no, you go. Uh, You're going I for just, Michael. Uh, yeah. uh, Parancsol, Eva. Who has, uh, um... Igen, Michael helyett aki ma késni fog sajnálatos módon. Hasonló itt is a helyzet. Auch ja. Inkább németül folytatom, tehát itt is van néhány módosító indítvány, ahol azt a kifejezést akarjuk betoldani, hogy very appropriate, és Kramer kolléga abban bízik, hogy a tanácssal sikerül ezt el elfogyaszt, elfogadhatunk. Ami a távolság függő dolgokat illeti, Breslav Borisovnak a módosítóját elfogadjuk, de csak az 500 kilométert tudjuk elfogadni eddig, mi pedig tovább szeretnénk menni. 750-ig és azon felül is a statisztikák terén. Szerintem szükséges az, hogy kibővítsük a távolsági kört, mert először is vannak nagyobb tagállamaink, és másodszorban pedig így józan, így okos dolog ezt megtenni. Egyébként minden egyes módosító elfogadható, kivéve azokat, amik megint csak azt kérik, hogy az appropriate kifejezés szerepeljen benne, azt nem tudjuk elfogadni. Köszönöm a módosítókat. Thank you, Mr. Borisov. Köszönöm szépen, Borisov úr, parancsoljon. Уважаеми колеги, първо бих искал благодаря за... Köszönöm, kedves kollégák. По отношение на събирането на данни... Szeretném megköszönni a együttműködésüket. A baleseti statisztikák kérdését szeretném megvitatni. Úgy tűnik, hogy mind, mindig az közutak biztonságáért dolgozunk, ezért az, az itt begyűjtött adatoknak az Eurostat adatain kell alapulniuk. A hatáskör szerintünk nem kell kiterjeszteni e, a vasúti hálózat e, vagy a határon átnyúló kapcsolatok adataira. Azt sem gondoljuk, hogy a olyan e, vonatok adatai, amelyek nem szállítanak kerékpárt, azokat ide kéne sorolni. Ami pedig a delegált aktusok elfogadását illeti, tudjuk, hogy ezek, ezt a hatáskört öt évre akarják korlátozni, amely megújítható később. Támogatom ezeket a javaslatokat, azonban meg kell őriznünk az Európai Parlament hatáskörét. Amikor a delegált jogi aktusokkal foglalkozunk, az Európai Bizottságnak tárgyalást kell kezdenie a vasúti és az üzleti ágazattal. Támogatjuk az előadót is abban, hogy a bizottságnak javasolják, hogy tegyenek jelentést a rendeletre készüljön statisztika a vasúti szállítás részesedéséről távolságokra lebontva. Az előadó és én is nyújtottam be módosításokat, amelyeknek az a célja, hogy a 2011-től életbe lévő fehér könyv rendelkezését vegyük figyelembe. Köszönöm szépen! hier uh, Lekár. Igen, Liberacki úr nevében. Támogatjuk a ö, javaslatokat, és ez megjelenik a, abban az állásfoglalásban, amelyet ö, holnap délelőtt elfogadunk. Very good. Mrs. Meissner. Nagyszerű, Meissner asszony. Ich bin in groben oder wir sind in... Igen. Általában véve egyetértek ezzel, csak itt is az a helyzet, hogy le kell egyszerűsítenünk a jelentéstevét. Nyilvánvaló, hogy a vasút nem egy-két jelentést akar évente, hanem csak egyet. Ezért aztán jó azt mondani, hogy a két szervezet szorosabban együttműködjön, és ennek érdekében beadtunk módosítókat is. A néppárttal egyetértek. Ugyanúgy, mint a biciklikkel, bár én azt szeretném, hogy a kerékpárokat lehetne a vasúton szállítani, azért kicsit nehéz azt leírni, hogy hol nem lehet szállítani őket, de valószínűleg a gyakorlatban ezt betartatni nagyon nehéz. Aztán az adatokat hol gyűjtsük, ez a kérdés. Hát van egy átdolgozott szöveg, lesz egy úgynevezett market monitoring scheme, amit most dolgoznak ki. Lehet, hogy mi gyűjthetnénk össze ezeket az adatokat, és úgy, ahogy Kramer úr is javasolta. És azt hiszem, hogy amennyire lehet, a legkiterjebbnek kell lenni az adatoknak, de egyértelműen egyetértünk, látjuk, hogy erre szükség van. Köszönöm szépen. Köszönöm, Éva. Szeretnél hozzáadni valamit? Igen. Ausztriában azt mondjuk, hogy a statisztika egy veszekedett kutya. Ez azt jelenti, hogy a statisztika nem olyan dolog, amit csak úgy a felhőkből le lehet hívni, hanem nagyon fontos, hogy a statisztikai adatokat valaki gyűjtse, és nagyon fontos, hogy a tagállamok ebben részt vegyenek. Például Olaszországból próbáltam meg kapni adatokat, amikor a jogosítványról beszéltünk, hogy a 14-16 és a 16-18 körötti korosztályban mennyi a balesetek száma, hogy lehet össze és hasonlítani, de nem lehetett, mert nincs rá statisztika gyűjtés. Úgyhogy ugyanez a helyzet itt a kerékpárokkal is természetesen nem triviális a kérdés felvetés, másrészt viszont én azt gondolom, hogy itt is a turisztikai területre hatolunk be, és nagyon fontos lenne, hogy adatokat gyűjtsünk a kerékpárokról, de ismerjük föl, hogy ez egy turisztikai ajánlatnak minősül. Például a Duna mentén Németországtól Magyarországig, hát gyakran tovább azért nem vezet kerékpárút, de addig megvan a kerékpárút, nagyon sokan vannak, akik a komplikáltabb, nehe, nagyobb kihívású részeket vasúttal szeretnék letudni. Tehát akkor be kell, hogy lássuk, hogy ez nagyobb értéket ad turizmus szempontjából, mint azok a turisták, akik repülővel vagy kocsival jönnek. Halt auch zu wissen, wo wird erhoben, ah, Tehát nagyon fontos megállapítanunk, hogy hol lehetséges ilyen adatokat gyűjteni, mert ez európai jog írja elő, de aztán megint felmerül a kérdés, hogy hogyan valósítjuk meg a gyakorlatban, hogyan lehet vonzóvá tenni ezeket az ajánlatokat. Ha megnézzük, hogy ezt hol lehetséges megvalósítani, akkor természetesen pozitív hatást tudunk elérni, és össze tudjuk hasonlítani, hogy egy olyan utazási iroda, amely kerékpár utakat ajánl fel, mennyivel értékesebb, mint olyan, amely csak repülő vasút vagy kocsis utakat. Tehát először is, amit eldöntünk a parlamentben, azt a gyakorlatban is megvalósítsuk, és másodszorban magas minőségű turisztikai ajánlatokat valósítsunk meg, hogy megnézzük, hogy hol lehet még javítani a helyzetem. Egy dolgot azért kihagytam, ezért elnézést kérek. Lesz egy szóbeli módosító a 19-es módosítóhoz, de a listán ez megjelenik. Nevezetesen arról van szó, hogy a kilométerek összeszámlásánál az ERTMS felszereltség esetén folyamatosan, a continuously szót bele kell venni, hogy folyamatosan fel legyen szerelve a vasúti jármű ERTMS-sel. Ez nagyon fontos, mert különben nem lehet mérni a kilométereket, de mondom, a szavazó listán ezt feltüntetjük. Köszönjük! Thank you very much, Mrs. Köszönöm, Lichtenberger asszony. Kramer úr nevében nyilatkozott. Holnap szavazunk. A következő napirendi pontunk eh, Becker úr eh, munkája, aki nincs itt, eh, úgyhogy meg kéne várni, hogy megérkezzünk Itt, teki, itt. amúgy is eléggé korán, korán van. Oh, right on time, Philip. That's timing's everything. Eh, az időzítés minden a lényeg a politikában. Kap egy másodpercet, hogy összeszedje magát, mert nincs itt az árnyék előadó aki mentette magát. Filip, öné a szó, parancsoljon! Senki nem mondta, hogy nem ért egyet, tehát nyilván mindenki egyetért. Köszönöm, elnök úr. Hollandra váltok, ha megfelel. Um, dus uh, morgen inderdaad stemmen over uh, twee dossiers uh, rond... Uh... Tehát holnap két dossziéról döntünk, az e illetően. Az egyik a modalitásokról szól, a másik pedig az, hogy ki működtetheti az e-call-t. Azt hiszem, hogy nagyon jól együttműködtünk minden egyes raportőre, nagyon jó kompromisszumokat sikerült megcéloznunk. Természetesen olyan témákról van szó, amelyekkel a parlament már egy ideje foglalkozik, például az, hogy kötelező legyen-e az e-call rendszer, ezt, ezt külön hangsúlyozza a jelentésem, illetve azt is összefoglaltuk, hogy a szakbizottságok mit gondolnak erről. A kötelező jelleg az nagyon nagy hasznot hajtana az európai állampolgárok számára, mert gyakran döntő jelentésegű élethalál közti különbséget jelentő másodpercek vagy perceket nyerhetünk, illetve maga a közlekedés is gyorsabban helyreáll áll az ICOL alkalmazásával, és el is lehet kerülni baleseteket így. Az én jelentésemben felszólítjuk a tagállamokat, hogy működjenek együtt a bizottsággal, hogy tájékoztatást adjanak az állampolgároknak, hogy tudják, hogy miről van szó a segélyhívó kapcsán, és felszólítjuk a tagállamokat arra is, hogy biztosítsák azt, hogy a telefonos központokat ne lehessen túlterhelni a segélyhívásokkal. Ami a típus engedélyeztetést illeti, egyetértettünk az árnyék előadókkal, a bizottságnak kell ellenőriznie azt, hogy más járművek esetén, például buszok esetén legyen ilyen elsegélyhívó. Mi standardizált platformot szeretnénk, tehát gyakorlatilag azt szeretnénk, hogy minden egyes segélyszolgálat egy platformon keresztül működjön. Aztán már léteznek magán elsegélyhívók, ezeket nem akarjuk betiltatni, ezről nagyon sokat vitáztunk, de ahogy mondtam, a magánrendszerek továbbra is létezhetnek, ezt szeretném hangsúlyozni, és természetesen számunkra, mint parlamentre nagyon fontos az, hogy az adatokat védelj, védjük. Ez mindig is nagyon fontos volt a parlament számára. Fentartom az álláspontomat, jó az e hívó szolgáltatás. Jó ötlet, hogy 2015-től minden egyes új járműbe beszereljük ezt, és remélem, hogy többségi támogatást kapok ehhez a javaslathoz hogy a szolgáltatása lehető leghamarabb megvalósuljon. Szerintem ez egy olyan jó üzenet lenne a tanács felé, hiszen azt jeleznénk, hogy mi, mint parlament, ennek a szószólói vagyunk. Természetesen vannak módosítók, vannak olyanok, ahol név szerint kell szavaznunk. A legtöbb az jó irányba halad. Néhány módosító nagyon nehéz, az egyik ilyen, hogy traktorokat is kötelezően felszereljünk el segélyhívóval, nyilvánvalóan a bizottság is bele kell, hogy szóljon még ebbe. Aztán maga a trackinget, illetve a lenyomozhatóságot. Az e-segélyhívó egy standby rendszer, ami csak akkor élet fel, ha baleset történik, és természetesen az adatokat védelni kell. Aztán módosítok azt illetően, hogy mi történik, ha később kiegészítő jogi aktusokat fogadunk el. Ezeket nem tudom elfogadni, én mindent elmondtam, ami fontos számunkra. Remélem, hogy a legtöbben támogatják. Köszönöm. Köszönjük, Filip. Ja, vielen Dank. Seit gut zehn Jahren beschäftigt több mint tíz éve foglalkozom ezzel a témával. És ezért köszönöm az előadónak és az árnyék előadóknak is. Én igazából nem tudok ebbe belekötni. Végre a tagállamok rájöttek, hogy valamit tenniük kell. A mobil elosztóközpontok már készen állnak. És én úgy gondolom, gyakoroljunk nyomást minden olyan módosító, ami azt mondja, hogy halaszkassuk ezt a bevezetést, ezt utasítsuk vissza. Nyomást kell gyakorolnunk, nyomásgyakorlás nélkül semmi sem megy, ezt láttam az elmúlt tíz évben is, nyomást nem, nem haladunk előre. Ami a személygépkocsikat illeti, ez az első lépés, és a bizottságnak, aztán meg kell vizsgálni, hogy a speciális járműveket felszereljük-e segélyhívóval. Nyilvánvalóan nem kell minden traktorba beszerelni, de azért a buszok esetén nem lenne ez rossz ötlet. Én azt javaslom, hogy mindenki támogassuk. Köszönöm. Thank you. Mr. al Köszönjük al kadraoui Gurmai asszony elnézést nem lehet itt. Köszönöm, elnök úr. Zita nevében a kezelni kell oda ennek a témének. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónknak. Hosszú folyamat végéhez közeledünk, ehm, hogy egy 2005 óta szerepel az Európai Bizottság napirendjén a fedezeti elektronikus segélyhívó rendszer képítése, és ennek egész EU-ra kiterjedő kölcsönösen átjárható képítése. A távközlési hálózatok, e, a kocsiba beszerelt rendszerek, illetve nyilván a, a segélyhívó, már meglévő segélyhívó segélyszervezetek hármasára épül ez. Természetesen az alapcél támogatjuk, hogy minden európai autóba ezt beépítsük. A Olga Fenálóba Imco részéről benyitott véleményét támogatjuk, Debaker előadó módosítóit, a néppárti kollégákét is, de a magántípus jóváhagyású rendszerekkel kapcsolatos módosítókat nem tudjuk támogatni, hiszen ezek kereskedelmi célokat szolgálnak, mi pedig egy nyilvános állami rendszert támogatunk, már csak a magánadatok védelme miatt is. Egyes segélyhívó szolgáltatásokkal kapcsolatos módosítókat nem támogatunk, amelyek például a rendelet bevezetését elhalasztanák. Számunkra prioritás ugyanis, hogy 2015. októberében beinduljon ez a szolgáltatás és ne 2016-ot kelljen ezzel megvárni. Tehát összességében ez, e, úgy érezzük, hogy jó irányba halad, ez a jelentés. Reméljük, hogy a holnapi szavazás is megerősíti ezt. Köszönöm. Lichtenberger asszony. Köszönöm szépen. Már kiderült a vitából is, hogy én nem vagyok ilyen lelkes. Azért, mert hamis az érv, amivel megpróbálják eladni, semmiféle balesetet nem akadályozni meg. Ez, ez, ez nem igaz egyszerűen. A következményeket enyhítheti, igen, és rövidebb időn belül reagálhatnak a segényújtó szolgáltatások, szolgálatok. De baleseteket megelőzni, azt nem teszi ez nem egy olyan jel, ami felszólítani a vezetőt, hogy lépj a fékre. Tehát a marketingelés az egész rendszernek az nem igaz. Aztán számomra, ami az adatvédelmet illeti. Vannak még más aggodalmaim is. A 17-es módosító, a technológia neutralitás nagyon fontos. Nem fogadhatjuk el, hogy legyen itt néhány monopolista cég, amely jó nagy profitot termel. Nem akarok most neveket mondani, de ha kell, megneveszem őket, és Igazából szerintem EU-s társfinanszírozás se kellene adni az elsegélyhívóra, mégpedig azért nem. Mert ha bevezetjük, akkor sem érdemes erre. Aztán itt van a meghatalmazásos ö, ö, jogi aktus. Szerintem el kell kerülni azt, hogy olyan jogi eszközökhez nyúljunk, amelyek lehetővé teszik, hogy még több járműre kiterjesszük ezt az elsegélyhívót, például buszokra. Már így is kérdéses az egésznek a bevezetés, aztán itt még szóba jönnek a traktorok, és hát akkor gondoljunk már bele, hogy hoz ez valami hozzáadott értéket. Nyilvánvaló, hogy az ember belegondolhat abba, hogy a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban pont ott következnek az igazán súlyos balesetek, mert a munkavégzés jellegéből ez adódik. De ennek ellenére akkor már azt is mondhatjuk, hogy nagyon sok olyan jármű van, ami egyáltalán nem is esett szó, nem is jött szóba. Úgyhogy én elég szkeptikus vagyok ezt az egészet illetően, az, hogy meg lehet -e ezt valósítani a gyakorlatban. Hát vannak olyan régiók, és vannak olyan országok, ahol vannak ilyen központok, ahová beérkeznek a segélyhívások, nyilvánvaló, hogy akkor ezek állami támogatást élveznek, kivéve, hogyha, és ez az Imkóban szóba került, a 112-es számot használják. Vannak olyan eh, EU-s régiók, amiknek nagyon-nagyon negatív élményei vannak azzal, hogy a segélyhívó központokat eh, központosítsák, mert voltak olyan példák, amikor például az én régiómban há- három mentő érkezett ugyanarra a helyszínre, és közben a következő balesethez már egyetlen mentőautó sem jutott. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a fő kérdés a jövőre nézve, az az, hogy a segélyhívásokat hogyan központosítsuk és hogyan dolgozzuk fel. Saját tapasztalatból mondhatom, hogy az, hogy a segélyhívásokat egy központba futtassuk be, ott nagyon nagy a felháborodás. Úgyhogy a döntés után Kikkel dolgozunk, hogy pontosan gyakorlatban hogy fog ez kinézni. Vannak olyan országok, ahol a segélyhívásokat teljes mértékben figyelmen kívül hagyják a szervezetek. Például a Romániát említhetem itt, ez elfogadhatatlan. Tehát a, mi nagyon fontos, hogy az információ, a tájékoztatás az jó legyen, mert különben abba a csapdába esünk, hogy azt az illúziót keltjük az emberekben, hogy biztonságban vannak, miközben nem. Úgyhogy én igazából nem sietnék ezzel. Vannak most folyó technikai fejlesztések, amik megoldhatnak néhány problémát az említettek közül, úgyhogy ne siessünk, mert ez technikai kérdés is. Tehát igazából a technológiai neutralitás, az, hogy ne létezzen a társfinanszírozás és a delegált jogi aktusok korlátozása. Mégpedig azért, mint ahogy mondom, nehogy mindenkire és mindenre kiterjeszthető legyen. Tehát pontosan miféle mezőgazdasági erőgépeket veszünk ide bele, mit nem, ez nagyon vitatott. Szerintem azért ne legyünk túlságosan széles kört lefedőek. Egyébként alapjában véve nagyon sok módosító és kompromisszum számunkra elfogadható, de ahogy mondtam, én szeretnék lenni ez a riasztó hang, ami felhívja a figyelmüket, hogy van itt még mit tenni, különösen a gyakorlati megvalósítást illetően. Köszönöm. Thank you, Mr. Rike. Köszönöm, Rike úr. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Debaker kollégámnak, barátomnak ezt a munkát, és kiváló volt légkörben folyt a munka. Alapvetően egyetértek. A javaslata két megjegyzésem lenne mindösszesen. Az egyik, például egy második gombot is bevezetne, tehát csak műszaki segítségnyújtás lehetőségét lehetne hívni ezzel. Nem hiszem, hogy a lerobbant gépkocsik hívásával túlterhelni a segélyhívókat, segélyhívó központokat jó, annyira jó ötletne. Nem hiszem, hogy ez túlságosan jó ötlet lenne, még önkéntesen sem. A második, az én módosítom a 2015-2017 határidők kérdése. Nos, úgy látom, hogy az nem volt túlságosan mm, népszerű. Nem elhalasztani akarom igazából, inkább csak arról van szó, hogy 2015-re tervezzük ezt ennek a rendszernek a bevezetését, és ha ezt ugyanebben az évben teszi kötelezővé a gyártók számára, akkor semmiféle uh, idő nem telik el között, hogy ezt bevezetjük, ezt működtetjük, illetve hogy a, a, a gyautógyártók számára ezt kötelezővé tesszük. Éppen azért javasoltam azt, hogy maguk a segélyhívó rendszerek, illetve a beépítendő technikai elemek kötelezővé tételek között meglegyen az a két év, ami lehetővé tesz bizonyos fokú rugalmasságot az autógyártók számára. Nem kisletet akarom a rendszer beállítását ennek a segélyhívó rendszernek, de hogyha ugyanazt a határidőt szabjuk meg, akkor az komoly problémát jelenthet, és így nem lehet az, az berendezéseket hozzáigazítani a, a magukhoz, a, a működő segélyhívó rendszerekhez. Éppen ezt a logikát kell belőle kérezni az én módosító indítványból, ezért kell adni egy kis időt a gyártók számára, hogy a már bevezetett rendszerekhez igazítsuk a, a, a magukat a berendezéseket. Ez pont olyan, mint, mint mondjuk a mobiltelefoniában, ahol az új mobil rendszereket egy-két éve követik az új mobil telefonok. Ez még egyszer mondom, csak a, a, a koherencia kérdése miatt tartom én annyira jó ötletnek. Köszönjük! Az Európai Bizottság részéről van -e valaki, aki hozzászól? Mr. Chairman, uh, köszönöm elnök úr. Válaszolnék uh, az hozzászólások, kérések egy-egy részére, aztán megadnám a szót a kollégámnak a vállalkozási főigazgatóságtól. Először is Riki úrnak szeretnék válaszolni arra szeretnék rávilágítani, hogy a PISAPS-ban már kidolgoztunk és elfogadtunk egy delegált joga, jogi aktust méghozzá tavaly novemberében. Ebben a delegált jogi aktusban, amelyet a tagállamokkal dolgoztuk ki, nem arról van szó, hogy a bizottság valamit kitalált, figyelem, és nem vette figyelembe a tagállamok kívánságait, Építettünk a delegált jogi aktusokra, a tesztekre, amelyet az Európrojektben hajtottak végre. Tehát nem arról van szó, hogy a típus jóváhagyási jogszabályt a légből kaptuk, levegőből kaptuk. Visszatérnék a nem sürgőségi hívások kérdésére, és erről annyit szeretnék mondani, hogy a bizottság szerint a tagállamoknak maguknak kell megszervezniük a nekik megfelelő szervezet, szervezeti módszer alapján az ilyen segélyhívások ellátását. Lichtenberger asszonynak is szeretnék mondani valamit a lefedettségről. Azt tudjuk, hogy működni fog. Az AI e call működik, mert a roaming e, az egyik e, telekom szolgáltatótól a másikig összekapcsolódik. Tehát nincs olyan probléma, hogy adatok nem kerülnek át az egyik szervezetől a másikig. Visszatérnek még egy elemre, mégpedig a jogszabály hatályba lépésének időpontja. Még a folyamat elején vagyunk, és azt gondoljuk, hogy lehetséges, és tudom, hogy számíthatunk önökre, és nagyon örülnénk is, ha lehetőséget kapnánk arra, hogy, hogy ezt a határidőt tartani, tartani lehetne. Köszönöm szépen. Thank you. Did you say... Köszönöm szépen. A vállalkozási főigazgatóságtól van itt valaki? Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Margaret Azma vagyok, a vállal a vállalkozási főigazgatóságtól mi is szeretnénk megköszönni a szakbizottságnak és különösen Debakter előadónak a véleménytervezetét a rendeleti javaslatról. Három fő területre szeretnék kitérni, amely az előadó is foglalkozott, és a módosítók is kitérnek először is a javaslat hatáskörével. Valóban Nagyon fontos, hogy a hatásköre nagyon egyértelmű legyen, és egyelőre eh, az egyes el, a módosítók el, egymásnak ellentmondnak. A bizottság javaslata csak a, a közszolgálati ikon rendszerről eh, szól, és azt gondoljuk, hogy eh, ennek így is kell maradnia, különben nagyon sok olyan szempont van, amit szintén szabályozni kéne, amely az rendelet alkalmazását késleltetné. Ami a hatáskört illeti, és ezt sokan e, szóvá tették, annak a kérdés, hogy mely e, járművekre kellene kitérni. A javaslat egyelőre az M1 és N1-es e, típusú járművekre szól, hiszen egyelőre nem készült tanulmány arról, hogy más járművekre miként lehetne kiterjeszteni. Ha tehát ezt a hatáskört ki akarjuk terjeszteni, akkor nem lehet az alkalmazási dátumot tartani, hiszen akkor újabb tanulmányokat kéne készíteni. A bizottság eh, a javaslatában is elmondta, teljesen nyitott a hatáskör kiterjesztésére a jövőben más járművekre -e is, de ezt csak részletes tanulmányok elvégzése után lehet, és hatástanulmányok elvégzése után lehet vég, megtenni, amelyek egyelőre nem készültek el, mint például olyan járműveknél, mint a, a traktorok. Magánéletvédelme adatvédelem kérdésében a bizottság egyetért a parlamenttel arról, hogy ezt biztosítani kell, ezért a 29-es cikkbe be is illesztettünk egy szövegrészt erre vonatkozóan. E, a jelenlegi szabályzat tehát egy későbbi jogszabályban részletezni kell. A, ja, a bizottság delegált jogi aktust javasolt, és néhány módosítás azt e, mondja, hogy mindezt a rendes jogszabályalkotás közben keretében kell elvégezni. Ennek van veszélye, mert ez azt jelenteni, hogy az ICO rendszer e, részletes adatvédelmi szabályok nélkül kerülne alkalmazásra, és ez nem a bizottság szándéka, és nem is a parlamenté. Nem is lenne lehetséges normál, normális jogszabályalkotási folyamatban ezt végrehajtani, hiszen ez nagy veszélyt jelenten az adatvédelem szempontjából. Végül pedig az alkalmazási dátum kollégámmal Egyetértünk az dátumról, amely a bizottsági javaslatban is szerepel, és ez a dátum szerepel a parlament saját kezdeményezésű jelentésében is ugyanezt a dátumot, dátumot tartottuk meg, amelyet a parlament javasolt, és azt gondoljuk, hogy <clears throat> arra a napra mindennek a helyben, helyén kell lennie, különösen azért, mert ez a javaslat csak az új típusú járművekre vonatkozik, és nem az újakra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mikály, van valami hozzáfűzni? Vagy? Csak nagyon röviden. Rikké úr felvetésével kapcsolatban, a második gombak kapcsolatban. Azért nem tetszett a javaslat, mert amikor valaki e, nehéz helyzetbe kerül, és két gombon előtt, akkor mind a kettőt megnyomja. Ismerjük, hogy milyenek vagyunk. Uh mhm. -huh. Szerintem sokkal fontos, hogy egy olyan rendszer legyen, amely értelmében ezek az automatikus segélyhívó központok jól működnek. Szerintem ez jóval érdekesebb, jobb megközelítés, ezért kezeltük ezt így. Úgy érzem, hogy a többi intézményre is nyomást kell gyakorolni annak érdekében, hogy ez a javaslat megvalósuljon a gyakorlatban, hogyha egy-két-három éves késés lehetővé teszünk, még akkor is, hogyha technikai nehézségek támadhatnak, akkor ha ennyit adunk, akkor ennél még többet kérnek, majd és még tovább halasztják majd ezt a dolgot. A többi megjegyzéssel kapcsolatban, például Lichtenberger asszonyival kapcsolatban, minden sofőrnek megvan a felelőssége, senki sem gondolja azt, hogy ez, ez megelőzheti a baleseteket, a sofőr kezében van a saját élete, így tehát hogyha valami történik. Az adatvédelemmel kapcsolatban mm, megerősítettük a javaslatot, persze az automatikus segélyhívó központok számára nagyon fontos tudni, hogy hol történt a baleset, így tudnak gyorsan reagálni. Én úgy érzem, hogy uniós szintű társfinanszírozásra igenis szükség van, főként az intelligens közlekedési hálózaták keretében, éppen ezért ezt megtartanám összességében. A többség támogatja ezt a javaslatot, és remélhetőleg műszakilag jól működő rendszert tudunk bevezetni, ami lehetővé teszi, hogy az új típusú autók minél hamarabb felszerelésre kerüljenek ilyen rendszerre. Köszönöm, holnap fogunk szavazni erről, köszönjük mindenkinek. Hogyha senki sem ellenzi, azt asszony kivételével, aki tudom, hogy késni fog, hogyha senki sem bánja, akkor a gros jelentés előre venném, mielőtt a Kancsán jelentésre térnénk rá a Cezárral kapcsolatban. Tehát az ETS, azaz az emissziókereskedelmi rendszer a repülésben témára ugranánk tovább. Köszönöm szépen, elnök úr! Ez a vélemény, amit előkészítettünk, az adott körülmények között keletkezett, ön ismeri ezeket, a stop the clock rendszerben úgy döntöttünk, hogy legalább valamiféle pozitív üzenetet küldjünk, hogy az EU készen áll arra, hogy egy globális megoldást találjunk, és ne egy uniós megoldást. Aztán az ülés után röviddel volt egy találkozónk a bizottsággal nyílt leszek, és őszinte ezen az ülésen a bizottsággal nem tájékoztattak róla, hogy a javaslat, ez a stop the clock rendszert, hogy lecseréljük, egy európai rendszerrel, tehát hogy ezt az alternatívát már megbeszélték az ülésen előtte, és hogy leszavazták. Ezért aztán ellentétben azzal, amit akkor gondoltam és papírra vetettem, most azt gondolom, hogy lehetőséget adjunk az alvállalkozóknak, hogy 2016-ig folytassák a Stop the Clock rendszert, és utána lesz egy új IKEO rendszer, az IKEO 2016-ban majd pontosan egy kötelező jellegű ütemtervet is kidolgoz, amely globális szinten kerül bevezetésre. Ezért aztán én megváltoztattam a véleményem, és hogy az alvállalkozóknak ezt a lehetőséget megadjuk, tehát hogy 2016-ig a stop the clock rendszert alkalmazhassák, úgy gondolom meg kell adni és hogyha két oldalú megállapodásra lehetőség nyílik a tagállamok között, akkor kössék meg azt a szerződést. És ezt azért gondolom, mert nagyon sok bilaterális egyezményünk van a légi közlekedés területén. Aztán mondjuk ki azt, hogyha 2016-ban az IKEO nem tesz konkrét javaslatot, és nem dönt a modalitásokról és az ütemtervről, akkor 2016 után csak az európai légtérre vonatkozó szabályokat alkalmazzuk. Én azt hiszem, hogy attól, hogy 2016-ig várunk, nem maradunk le semmiről, és ezen kívül most van időnk arra, hogy a 2016 utáni rendszert rendezzük. Tehát egyrészt a nemzetközi szervezetekre is hallgatnunk kell, másrészt ez így egy elfogadható megoldás lenne számunkra is, úgyhogy várom a reakciókat, bár már előre tudom, hogy mik lesznek bizonyos frakcióktól, de ami nekem fontos az az, hogy hosszú távon az egész világra kiterjedő megoldást találjunk, ne csak EU-s megoldást, mert esetleg a világ többi részén ezt provokációnak élik meg. Ezért aztán a közte fennmaradó időben is megfelelő megoldást kell találnunk. Már várom a megjegyzéseket. Köszönöm. Mr. Alkadraj. Köszönöm szépen, Alkadraj kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az eladónak is a munkát. Mindazokról a jövőbeni időpontokról és módosítási határidőkről. Egyetértek azzal, hogy rugalmasságra van szükség a rendszerben, amíg egy általános megoldás létrejön, és az én javaslataim messze nyúlak, bár egyetértettünk arról, hogy megállítjuk az órát, és amíg a tárgyalások zajlanak az ICAO-ban, azaz 2016-ig, amíg konkrét javaslatokkal kell előállni. De a kérdés most az, hogy vajon valóban teljes mértékben ki terjesztjük ezt az óra megállítást 2020-ig is, amely kicsit messze van szerintem, és mert a jövő, következő években azt kell elérnünk, hogy az stop the clock rendszerről mindenki egyetért. Ami a másikat illeti, az alkalmazási terület, az az érzésem, hogy az előadó korlátozni akarja az alkalmazási területet az európai szintérre 2016-ig, és azokra, azokra akik átrepülnek az európai légtéren, amely a saját régi társaságaink alatt vágná a fát, hiszen olyan járatokra lenne, lenne, lenne szó, amelyek átrepülnek az országunk felett. Bármelyik esetben is az első két kérdéssel egyetértek, de a, és a stop the clock megoldás az jó megoldás, ami a többi illeti számít a számíthatnak a támogatásainkra, vannak persze olyan kérdések, amelyről még egy kicsit gondolkodni kéne. Köszönöm szépen. Tja, köszönöm. Köszönöm szépen. Nos, elmondhatom, hogy az ALDE részéről támogatjuk Matyi Grost. Látjuk, hogy fejjel nem mehetünk a falnak az ETS rendszert illetően, egyértelműen nem működik az, ahogy elképzeltük, hogy majd mi úttörők leszünk, és az egész világ felzárkozik mögénk, és sajnos nem valósult meg. Az IKO sem talált gyors megoldást, de még egy kicsit várnunk kell arra, hogy kidolgozzák, hogy mi legyen, ezért Matyi Grosnak teljes mértékben igazon. Először a Stop the Clockot folytassuk, de közben már gondolkozunk ellen azon, hogy utána mi lesz. 2016-ban. Igen, az ICAO azt mondta, hogy majd lesznek javaslatai, csak nem vagyok benne biztos, hogy jók lesznek ezek, úgyhogy valamiféle nyomást kellene gyakorolnunk azért, hogy valóban egy globális megoldást találjanak. És ne ö, kreáljunk szükségtelen versenybénító hatásokat az európai ö, légi szállítók számára. De egyetértünk meg Grossal. Majd meglátjuk, mit hoz a jövő, főleg nemzetközi szinten. Mert ez is lényeges, nem csak az, hogy az Unióban mit teszünk. Mrs. Lichtenberger. Ja. Lichtenberger asszony. Köszönöm. Természetesen az ITS e rendszer mindig is egy nehéz feladat volt számunkra, se beadni nem akarjuk a derekunkat, se előre rohanni. De természetesen nem tudjuk, mert eh, én nagy-nagy-nagy fenntartásokkal figyelem az ICAO-nak a tevékenységét. Én nem látok semmiféle erőre haladást, úgyhogy igen nagyok ezek az akadályok. amerikai civil szervezetekkel is beszéltem, ők mindig azt mondják, ne túl gyorsan és ne túl erősen üssetek, mert különben az lesz a vége, hogy nyomást gyakoroltok ránk az USA-ban, hogy egyáltalán bármiféle irányba változtassanak. Igazából Nekünk lehetőségünk van arra, hogy más civil szervezetekre, más földrészeken fekvő civil szervezetekre hatásokat gyakoroljunk, és hogy rávegyük őket, hogy egy egységes globális rendszer dolgozzunk ki, amely hatékony. Most pontosan ugyanannyira ismerem a helyzetet, mint a kollégák, csak megint csak kérni akartam mindenkit nagyon fontos számunkra, hogy Európán kívüli civil szervezetekkel is tartsuk a kapcsolatot. És hogy tartsuk okosan velük a kapcsolatot. Mert ők különben nem tudnak stratégiai lépéseik, lépéseket szervezni. A, nem tudják, hogy az EU nem lép előre, vagy végre előre lép, hogy mit fog történni az Unió részéről. Tehát én úgy gondolom, hogy fontos lenne kapcsolatokat építeni civil szervezetekkel. Egyeztessünk velük, mert ha egy év múlva, vagy mit tudom én, mikor az USA-ban valamiféle lehetőség nyílik, és a jó irányba haladnak a dolgok, akkor ne akadályozzuk ezt meg azzal, hogy a határidőt egy soha napjára határidőre időzítjük. Tehát vannak partnerek az óceán túloldalán, tárgyalni akarnak, ugyanazt akarják, csak sajnos mi nem kormánytagok vagyunk. Úgyhogy ne adjuk fel a reményt túl gyorsan. A tartalmat illetően támogassuk, támogatjuk a nyolcas módosítót, mert ez az a pont, ahol bizonyos új perspektívák nyílnak meg előttünk. De még egyszer nagyon nehéz a helyzet, ez egy kötéltánc. Vagy teljes mértékben föladjuk az egészet, és azt mondjuk, az EU döntött, de ha valaki ránk fúj, akkor a hátunk esünk, mert olyan gyengék vagyunk, vagy azt mondjuk, hogy nem, nekünk nincs túl sok barátunk az ICAO-ban és a kormányokban, de ennek ellenére erősek akarunk lenni. Ez egy kicsi icipici eszköz. Végre lehetőséget ad arra, hogy e-, előnyt nyerjünk, használjuk ki. I don't think there's anybody from the Köszönöm, az Európai Bizottság részéről ugye nincs itt senki. Mikrofon kívüli hozzászólás. Our fault, it's our fault for, for, for changing it. Matthew? Ja, yeah, äh, ganz kurz, danke für die Bemerkung. Köszönöm szépen. Szerintem mindjárt értjük egymást. Értjük a fenntartásokat, aggodalmakat, hogy jó, szavahihető megoldást akarunk. Csak hogy azt is mondanám, hogy a civil szervezeteket illetően igen, tartsuk a kapcsolatot, de mondjuk azt, hogy a mostani javaslattal az EU azt mondja, 2016-ig ezt tesszük, de 2016 után lesz egy globális megoldás. Most akkor mit szeretnénk mondani? Szerintem igazából mind a két résznek megvan az erőssége. Ha megnézzük, hogy az EU-ban a más területeken hogy folyik a döntés, én azt gondolom, hogy jól gondoljunk bele, hogy hogyan szavazunk. Én azt szeretném, ha az jelent volna meg a szövegben, hogy 2015, de ez nem történt meg, úgyhogy akkor maradt a 2016 vagy írjuk bele azt, hogy 2020, és addigra elkötelezünk magunkat, hogy lesz globális megoldás, és akkor így marketingeljük magunkat. Köszönöm mindenkinek. Thank you. Can I now... Köszönöm szépen. A módosítások benyújtásának határideje december 18. Délután 4 óra, tehát december 18 délután 4 óra Sikerült leírni, Éva? Éva? Hallott, a módosítások benyújtásának határideje 18-a délután 16 óra. Tudom, hogy nagyon érdekelte a kérdés. A szakbizottságban január 21-én szavazunk erről az anyagról. Most pedig az egységes európai légiforgalmi rendszer, CESAR közös vállalkozás kiterjesztése 2014-ig, egy közös vélemény az ITRE szakbizottsággal. Hova lett? So, Antonio, you... Antonio, készen van? Parancsoljon. Presidente, molto velocemente e non avevamo proposto... Elnök úr. Fika. Elnök úr, csak nagyon röviden és velősen, igazából komoly módosításokat nem javasoltunk az ITRE véleményéhez, hanem inkább a 2016-os eh, határidővel kapcsolatban azt gondoljuk, hogy a PPP finanszírozás miatt jó lenne, hogyha valóban ezen az úton haladnánk tovább. A módosító indítványból bizony nem érkezett túl sok. Minusz raktunk a tikau módosítók elé, mindkettő elé amit benyújtott Tikau kollégina, mert úgy érezzük, hogy pénzügyi rendelettől nem térhetünk el. Egész egyszerűen ez, ez az oka. A második pedig az Európai Bizottság mandátumával kapcsolatban 2016 végéig kell, hogy ez megmaradjon. Köszönöm. Everybody's in Christmas mood today. Mindenki karácsonyi hangulatban van. Így nehéz dolgom lesz. A Digi Climate Change Európai Bizottság nevében elnézést kérek, tudom, hogy elő, előre szaladtunk. Nem az önök hibája, hanem a miénk. Spiros? Δεν έχω να προσθέσω πολλά πράγματα. Nem tudok sok mindent hozzátenni ahhoz, amit az Antónió már elmondott. Én úgy gondolom, hogy a módosítók legtöbb részét el tudtuk fogadni a frakciónk részéről, és azt gondolom, hogy a bizottságnak a javaslata a kezdetektől fogva elfogadható volt számunkra. Köszönöm. There we go, Mrs. Meisner. Meisner asszony, és utána a bizottság ha éghajlati főigazgatóság nem akar hozzászólni. Hát állandóan csak rohanunk ma, úgyhogy csak annyit tudok mondani. A tanácssal kerülünk itt szembe, és itt igazából a Horizont 2020-ról van szó, és a kutatásról, ez nagyon fontos, ez egységes lég volt számára. És Antonio, én nem a nyújtottam be módosítókat az ALDE részéről, mert kitűnő a javaslat, és nagyon nagy egységes támogatást fogsz látni holnap. Legalábbis itt, legalább a többit, azt majd meglátjuk. Ah, so, Mr. Baldwin. Baldwin úr. Összhang van a parlamentben, mint látja. Semmiféle nyomás nincsen ön Köszönöm szépen, elnök úr. Most estem be nem igazán tudnék válaszolni, ezért megkérem a kollégámat, hogy ő reagáljon. Köszönöm, elnök úr. Azt szeretném jelezni, hogy teljesen támogatjuk Kancsán képviselő álláspontját. Azt gondoljuk, hogy ez egy alapvető fontosságú javaslat, nem csak azért, mert fenntartja a Cezár folyamatosságát, de azt is figyelembe kell vennünk, hogy most kezdődik meg a Cezár alkalmazásának a folyamata, és a szeszár, illetve a, a alkalmazások közötti folyamatosságot fenn kell tartani. Ez egy ö, technológiai oszlopa az e- egységes európai égboltnak. Az az egyetlen oszlop, ahol konkrét eredményeket várhatunk. Más, más területeken a te, teljesítmény alapú kérdésekben nem várhatunk ilyen eredményeket, ezért teljesen, teljes mértékben támogatom Kancsán úr véleményét. Elnök, köszönöm szépen. Holnap tör ki majd ez az összhang, azt gondolom. Köszönöm mindenkinek a hozzászólást. Balzsam asszony, vajon mivel az előadó még itt van, és Lichtenbalgar asszony is, nagyon szívesen nem önnek a szót, hogyha szeretne pár szót szólni az ETS-ről. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm ideig, a metró megálltó ideig futottam, ezért egy kicsit lihegek. Ezt nézzék el nekem. A véleménytervezetet érdeklődve olvastuk, ezt nyugodtan mondhatom. Az EU egészének és az összes uniós intézménynek közös érdeke, hogy minél hamarabb közös álláspontot alakítsunk ki, és tovább lépjünk ezügyben. Ugyanakkor úgy érezzük, hogy a mi javaslatunk jogilag és, és technikailag is igencsak robosztus, védhető, tudjuk, hogy végrehajtható, és tudjuk, hogy kompatibilis a nemzetközi joggal, eh, a van közül nemzetközi joggal, és a lehető legnagyobb mértékben igazodunk az ICAO eh, álláspontjához, úgy érezzük, hogy egy nemzetközi folyamat miatt nem csinálni valamit, amikor valamit tehetnénk, ez, ez szerintünk egy, egy furcsa érv, éppen ezért úgy érezzük, hogy minél hamarabb egy érdemi uniós politikát kell végrehajtani azon a téren. Ennek érvényt kell szerezni, hogy megmutassuk a partnereinknek, hogy az uniós jogszabályok valóban eh, komolyan beendők. Ennyit mondanék el. Tudom, hogy rövid ez a vita, rövid, de hasznos. És remélem, hogy a társ jogalkotókkal tovább tudjuk folytatni egy témában is az érdemi eszmecserét. Köszönjük! Az ülésnek a nyilvános része ezzel véget ért. A műszaki vizsgákkal és az EMSZ-val kapcsolatban én fogok beszámolni a háromoldalú tárgyalások állásáról, tehát az ülésnek a nyilvános része ezzel véget ért. Kérem, hogy akinek nem szabad vagy nem kell itt lennie, az távozzon, és folytatjuk a három oldalú megbeszélésekről folytatott beszámolókkal. Köszönöm a részvételüket! Yeah. Kérem, hogy minél hamarabb hagyják el a termet, azok, akiknek nincs itt helyük. A terem szolgáknak köszönettel tartozunk. A dokumentáció,